alakítson saját stratégiáján, és az önök által kívánt egyensúlyt jobban megteremtse. A komisária, cerramos Köszönöm szépen, biztos asszony. A témát befejeztük, és a szavazásra holnap délben kerül sor. Állásfoglalás tervezetnek a szavazására, tehát holnap kerül sor Pápászlánkos jelentésről, akkor ennyit mondanék, és átérünk most az utolsó napi rendi pontra, még pedig ezen hosszú estnek a keretében, ez most az utolsó napi rendi pontunk. Foglalkozunk tehát Heusling úrnak a jelentésével, az uniós fehérje deficit kérdésével, ez egy régi keletű problémakör. Négy percben megadom a szót a jelentéstevőnknek azért, hogy ismertesse jelentését. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Mindenek előtt szeretném megköszönni az árnyék jelentéstevőnek tevőnek a nagyon kollegiális együttműködést. Ambiciózus lett ez a jelentés, és szeretnék még egyszer röviden azokra a pontokra kitérni, amelyek a legfontosabbak. Nem fogom elhallgatni az ellentmondásos pontokat sem. Az Európai Unióban nagy a fehérje hiány, 80%-ban importáljuk a fehérje növényeket, és sajnos a tendencia emelkedő. Ez körülbelül 20 millió hektár területet jelent, és a területek 10%-a áthelyeződik más országokba, és ott termesztenek ezeken a területeken fehérje növényeket. Az egyik oka ennek a Blair House megalapodás volt, ez, ezt nagyon megszenvedte Európában a fehérje növény termesztés, és végezetül emiatt árasztotta el az olcsó szója a piacainkat. Az Európai Unióban 30%-kal esett vissza a hüvelyeseknél a fehérje növénytermesztés, és most már csak a mezőgazdasági terület 3%-án termesztenek fehérje növényeket, Németországban csak 1%-on. Európa most már olyan helyzetben van, amikor a kutatás, a fejlesztés került veszélybe a fehérje növények kapcsán. Politikai fellépésre van szükség, hogy ismét támogassuk a fehérje növények termesztését Európában. Máskülönben eljutunk oda, ami már veszélyezteti egyáltalán az összes fehérje növény termesztést Európában. A fehérje növények pozitív hatását pedig ö, nagyon jól tudjuk, eh, hiszen a eh, vetés eh, forgóban történő alkalmazásoknak nagyon sok pozitív hatása van tisztességes versenyfeltételekre van szükség. A Blair House megállapodást véleményem szerint meg kell kérdőjeleznünk először, és utána meg kell szüntetnünk. Nagyon fontos az, hogy a jövőben a fehérje növény eh, termesztést az Európai Unió agrárpolitikájának átalakításakor kiemelten kezeljük az kap átalakításának számos pozitívumát egyesíti ez ugyanis. Jó a víz és a klímaváltozás elleni küzdelem, a biodiverzitás erősítése érdekében. A hüvelyesek termesztésének nagyon nagy jelentősége a széndiokszid megkötés kapcsán is a nitrogén megkötést javítja és minimalizálja a káros hatásokat, ezért a jövőben a vetés forgókban fix helyet kell, hogy kapjanak a hüvelyesek a megváltozott kapban is. Ez csökkenteni az import függőségünket is, és biztosítani lehetne az európai hús előállítás biztonságát. Az import kapcsán Kína most már több fehérje növényt importál, mint az EU, tehát itt már van egy konkurensünk de világosan kell látnunk azt is, hogy amikor én most például megkérdőjelezek néhány dolgot, és ezekről írok a jelentésemben, végsősoron a nulla toleranciát kérdőjelezzük meg a szójaimport kapcsán is. Többen ezt teszik, de szerintem ez nem, ennek nincs helyen ebben a jelentésben, sőt kontraproduktív lenne. Itt európai fehérje növény termesztést akarunk, és nem az import könnyítést. Ezt látnunk kell és hogyha komolyan veszük ezeket a dolgokat, akkor konzekvensenek kell lennünk ebben a jelentésben is, és ezért nem került be ez ebben a jelentésbe. Máskülönben problémám lenne azzal, hogy aláírjam a nevemet, adjam ehhez a jelentéshez. Köszönöm szépen, Heisling úr. Talán meglepő, de mégis van egy kellemes meglepetés ebben a késő időpontban, ugyanis tíz hozzászóló jelentkezett. Először is Megjelenés asszonynak adnám meg a szót egy percben. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. A szerzőnek mondom, hogy üdvözlöm ezt a jelentést, jól megírt szöveg, mert rámutat a fehérje hiány kapcsán az egyensúly hiányra. És Kínát is említi az egyensúly szempontjából, és az élelmiszer ellátás biztonsága szempontjából. Ö, ö, hosszabban fogok beszélni, ö, hanem indítja el az órát, elnök úr, csak mondom. Ö, úgy gondolom, hogy egyetértünk a jelentés fő mondani valójával, de a nem befogadott kezelt termékek takarmányként való felhasználása óriási kockázatokat jelent. A 12-es ezt is kiemelném, az állati fehérje szabályok szempontjából, de az Unióban az a baj, hogy amikor bizonyos agroproteinokat jó okokból betiltunk az állatok és emberek élelmezési szempontjából, akkor ott is kiegyensúlyozottnak kell lennünk. A jelentés egész azonban jó, rámutat arra, hogy mik az élelmezési kihívások az EU-ban. Köszönöm, hogy emlékeztetett, az, hogy el kell indítani az órát. Talabella úrnak adott szót, adok szót egy percben. Elnök úr, én is szeretnék először is köszönetet mondani jelentéstevőknek, nagyon fontos jelentésről van szó. Ugyanakkor csalódottam a végleges változatában, persze ő erről nem tehet, és ez vezetett oda, hogy akárcsak ő is, én tartózkodtam a záró szavazáson a szakbizottságban, ugyanis az eredeti jelentéstevezetet megfosztották az eredeti tartalmától a nulla tekintetében. A, a GMO-knak a kérdése így módon kezelve nem oldja meg a, a hiányt az Európai Unióban. Továbbá mindenki képpen foglalkoznunk kell azzal, hogy az Unióban hogyan lehet megszüntetni, velszámolni a ö, növények termesztésének a teljes visszaesését. Én is hadd utaljak a Blair House megállapodásra, amelynek a célja a piacnak az uralkodása volt, és az árak elszálltak teljes mértékben, ami teljes mértékben ellentétes a kiótói egyezménnyel, illetve az éghajlat fejlenegedéssel kapcsolatos hozott intézkedésekkel. Felelősek vagyunk azért, hogy a vető a forgós rendszerben hogyan is érvényesülnek a, a fehér növények. Elnök Ferrera úrnak adom meg a szót. Elnök úr, a fehér növényeknek a deficitje az Európai Unióban még egy megnyilvánulása annak az egyensúly felborulásnak, amelyet a jelenlegi gazdaság és kereskedelmi politikák hoztak az asztalunkra. Ez összefüggésbe hozható ugyanakkor azzal, hogy hogyan tudjuk élelmiszerre ellátni a lakosságainkat, és azt is látjuk, hogy mennyire kiszolgáltottak a termelőink, figyelembe véve azt, hogy az állatélelmezési áraknak a volatilitása uralkodik a piac szól. Mindezt meg kellene szüntetni, csökkenteni kellene a hiányt, és az importot is a kellő keretek között kellene biztosítani. Ugyanakkor biztosítani kell a vetésforgót, olyan kutatási tevékenységeket hozosítani, amelyek mindenre megoldásokat szolgálhatnak. Nem lehet persze megfeledkezni egy még súlyosabb problémáról sem, azaz nem szabad, hogy megfeledkezünk arról, hogy az elővigyázatosságnak a szempontját érvényesülnie kell mindenképpen, különösen a GMO-k tekintetében. Elnök, köszönöm szépen a tolmácsoknak ilyen ritmusa nagyon kevésé lesz lehetőség arra, hogy nomon követségenek az utolsó egyenes futásodban. Uh, Doc, köszönöm elnök úr a szót. Köszönöm a szerzőnek a jelentést. Az emelkedő élelmiszerárak és az import tilalom is megmutatja, hogy mennyire kiszolgáltatott az EU a fehérje importnak. Ez főleg ugye az állatokból származik, és az én választó körzetem tenyésztői, különösen a sertéstenyésztők nagyon sok fenntartással vannak a jelenlegi helyzet iránt. Az Európai Uniónak meg kell mozdulnia a nulla tolerancia felé múlt héten választóimmal beszélgettem, akik importőrök, egy bizonyos takarmányt importálnak, és ö, szerintük a jelenlegi idők intézkedései csak politikai célokat szolgálnak, és nem hosszú távú célokat. Az elnök félbeszakítja a felszólalót. Megadom Dott úrnak a szót. Merci, Köszönöm szépen, elnök úr! a frakciómnak az Ányék jelentés tevőjeként dolgoztam. hogy mondjak köszönetet ilyen nyugcímen is a jelentés tevőnek az együttműködését. Ez egy olyan témakör, kedves kollégák, amely stratégiai fontosságú. A Kínáról már szó esett. Kínában 2010-ben 40 9%-át a szója pogácsáknak a piacokról vették ki, és a számok hát, nagyon eklatás módon alakulnak. Az európai függetlenség is középtávon felmerül, hogy mennyire lehetett volna, vagy lehetne biztosítani az intenzív mezőgazdasági termelő vidékek gyakorlatilag, hogyha 8 napra leállna az import, mi történne velük? Ha szója babot nem kapnának, mi történne?

nieroztropna polityka rolna unii doprowadziła do tego że produkcja roślin Köszönöm szépen, elnök úr! Oda jutottunk, hogy a fehérje a termelése nem jövedelmező ma már az európai mezőgazdák számára pontosan tudjuk azt, hogy milyennek kellene lennie az Európai Unió politikának a piac nyitás tekintetében. A jelenlegi piac alakulásában az Unióban azt észleljük, hogy Brazíliából, Egyesült Államokból és Argentinából, vagy ázsiai országokból importáljuk a szójababot, és olyan szójababot, amelyet genetikailag akár módosítottak, és nem kellő módon állítottak el olcsó költségeken az európai piacra ilyen termékek kerülnek tehát be. Egyrészt ugyanakkor azt látjuk, hogy vitákat folytatunk az Európai Unióban a GMO szójával kapcsolatosan, a másik oldalon pedig azt észleljük, hogy importálunk GMO termékeket azért, hogy kellő állattakarmányjal rendelkezünk az Európai Unión belül. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Veszlund asszonynak a hozzászólásával zárjuk le a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek ezt a nagyon jó jelentést. Nekem is az a véleményem, hogy amit a GMO-król ír a jelentésben, illetve a nulla toleranciáról, ez egy talán egy kicsit szerencsétlen, vagy nem, nem nagyon szerencsés megfogalmazás. Azonban a klíma kérdéssel kapcsolatos pozitívumokat szeretném ehelyett inkább aláhúzni. Van egy nagyon fontos kérdés, amely máig is megoldatlan. A jelentésben is szó van erről. Egyre több húst fogyasztunk, és minél több húst fogyasztunk, annál több fehérje növényre van szükség. Ez az egyik alapkérdés, ami tulajdonképpen a jövő kérdésének is az alapja. Köszönöm szépen. Westlund asszony. Most pedig elfelejtettem valakit, még pedig John Kelly urat, úgyhogy most neki adom meg utoljára a szót. Köszönöm szépen. A jelentésért én is köszönetet mondok. E, tulajdonképpen e, akár azt is mondhatnánk, hogy botrányos e, dolgok történnek, amikor nem csökken a import az EU-ban tulajdonképpen 80%-ban importtól függünk a fejre tekintetében. Hogyan történhetett ez meg, amikor az EU-ban megpróbálunk olyan agrárpolitikát folytatni, amivel nem okozunk kárt az állat tenyésztésnek? Persze könnyebb mondani, mint megtenni a jelenlegi gyakorlat megváltoztatását, de erre mindenképpen szükség van. A célok közé, a kapreform céljai közé fel kell vennünk azt is, hogy elég legyen a saját fehérje növényellátásunk, és ne szoruljunk ennyire importra. Köszönöm szépen, Kelly úr. Ezzel lezárjuk eh, az európai parlamenti képviselők eh, hozzászólásának a sorát, és eh, kérem a biztos asszonyt, hogy zárja le a vitát. Egy megbízható fehérje ellátás alapvető fontosságú az EU állattenyésztése számára. Szeretném Heisling jelentéstevőnek és az Agribizottság tagjának megköszönni azt, hogy ezt a nagyon fontos kérdést ismét napirendre tűzték. A jelentését üdvözöljük, ez hozzájárul a közös agrárpolitika 2020 utáni átalakításáról folyó vitához, és ősszel majd a bizottság is előáll a megfelelő javaslatával. A e, fehérje iránt igény e, növekszik e, az EU-ban, elsősorban a takarmány miatt. A dara etanol iránti szükséget is jelentős mértékben megnőtt. Most már az EU tagállamaikban a 22%-ra nőtt ezek felhasználásának az aránya 5 évvel ezelőtt, ez még csak 12% volt. Az egyik legfontosabb megállap megállapítása a vetésforgóval kapcsolatos. A vetésforgó átalakítását a közvetlen kifizetések kapcsán is figyelembe vesszük, és üdvözöljük az ön megállapításait a jelentésben. Szeretnénk szinergiákat feltárni az integrált növényvédőszer használat tekintetében is. Ugyanakkor nem szabad veszélyeztetnünk a kapban azt, hogy egy megadott hogy már a termelésre külön választottuk a közvetlen kifizetéseket. Piaci orientációt erősítettük az előző kapreform keretében és több tagállam jelenleg kihasználja ezt a lehetőséget, hogy a közvetlen kifizetéseket környezetvédelmi követelményeknek való megfeleléshez köse, és így próbálják elősegíteni a fehér növények termesztésének kiterjesztését. A, valószínűleg a gabona növények kárára történne a fehérje növények nagyobb területen történő termesztésre, hiszen nem áll korlátlanul szántóföld rendelkezésre Európában. Nagyon fontos természetesen a kutatás erősítése a vidék fejlesztési politikában, és meg kell vizsgálnunk több forrást a fehérebb biztosítása tekintetében optimalizálni lehetne a takarmányozási gyakorlatot is, vagy új növényfajták kifejlesztését is segíteni kell a Lássuk, lássunk azonban egy dolgot világosan. A vetésforgó, vagy a e, kutatás erősítése, a vidékfejlesztési politika erősítése persze segíthetnek, de az EU továbbra is függni fog a e, fehérje importtól. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, biztos asszony, és ez ezzel lezárjuk a vitát. Holnap 12-kor lesz a szavazás eh, ezekről eh, a jelentésekről. Kedves eh, kollégák, holnap